Gambia témájára. Több állásfoglalási indítvány is készítettek a kollégák, ezek szerzőknek adok meg a szót, elsőként másfél persze Sebastian parancsolja. Muchísimas gracias. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, biztos úgy gondolom, hogy örülnek el annak, hogy ilyen széles támogatással tudjuk ezt az anyagot elfogadni ma az emberi jogok helyzete Gambiában, a demokrácia hiánya, az a kockázat, hogy az embereket megkínozzák, tör, törvénytelenül fogvatartják. Ezek kritikus ö, ö, problémák, és ez indokolja azt, hogy világos álláspontot foglaljon el az Európai Parlament, elítélje ezt a helyzetet. Azonban tovább kell menni, fontos, hogy ez a nyilatkozat felszólítson arra, hogy az eh, Afrikai Unió és Nyugat-Afrikai Államok Szövetsége föllépjen, eh, hogy eh, az emberi jogok megsértésével szemben fellépjenek. Természetesen az is alapvető fontosságú, hogy az összes európai támogatási lehetőséget harmonizáljuk, hiszen hiszen Gambia népe nem szenvedhet kormányok, kormányok hibái miatt. Rengeteg menekült érkezett az Európai Unióba 2015 óta. Gambinából, csak képzeljék el azt, hogy milyen távolságot tettek meg ezek az emberek, és mit szenvedtek azért, hogy ide érkezzen, érkezzenek. Több adatot nem kell felsorolnunk, elég víresek. Ezek is, köszönöm szépen, lépni kell. Elnök, köszönöm, Koreó úr, egy percben. Köszönöm, elnök. Gambiában a hatalmat brutális módon egy diktátor gyakorolja, aki a szabadságot és a demokráciát lábbal tiporja. 1994 óta eh, a diktátor katonai pucs vagy követően eh, eh, a rokonait részesíti előnyben korrupció hatja át az ország irányítását támadja a homoszexuálisokat, az emberjogvédőket, és azokat is, akikről csak azt gondolják, hogy megsértették a rezsimet, a politikai rendszerrel szemben táplálnak érzelmeket. Sokakat megkínoztak. Ezzel az állásfoglalással arra kérjük a gambiai kormányt, hogy bocsássanak szabadon mindenkit, akit törvénytelenül tartanak fogva, ne és minden lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy az LGBTI, LMBT emberek jogai ne sérjenek elnök. Szeretném kérni minden felszólalót, és ön különösen, hogy a jövőben lassabban beszéljen a tolmácsok kedvéért. Az het land van de glimlachende kust kent ook een grimmig gezicht dat de toerist zelden ziet dictator waar u nog nooit over gehoord heeft durft de bevolking niet luidop over politiek te praten. Gambia dictátora eh, nem örvend túl nagy tiszteletnek a tengeren túlon. Ugyanakkor eh, a legtávolabbi falvakban is félnek tőle Gambiában, és a rezsim legközelebbi támogatói eh, sem érzik túl jó magukat. Nagyon sok gambiai ö, hagyta el az országot, az otthonát ö, lélekvesztőkön. Ö, riasztó ez a helyzet. A gambiai kormányt ö, ö, fel kell hívnunk arra, hogy ö, tartsa be a szabályokat, állítsa helyre a demokráciát, hogy az embereknek jövőjük lesz a saját országban. Elnök Panzéri képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Gambiában a terror légköre uralkodik, a lakosság menekül. A Frontex adatai szerint százalékos nézve Gambia a hatodik ö, azon a listán, amely az országokból menekülők számát listázza globálisan. Kínozzák az ellenzékieket, üldözik őket jelenleg is. Kétségtelen, hogy az Európai Uniónak egyfelől gazdasági segítséget és emberi jogi segítséget kell nyújtania. Az Afrikai Unióval közösen azon kell lennünk, hogy a börtönök körülményein javítunk, illetve a homoszexuálisok jogaiért kiállunk, és a sajtószabadságért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gambia Afrika egyik legkisebb országa, a szegénység főleg vidéken jellemző, és különösen a nők szenvedik meg ezt. A nők azok is, akik a mezőgazdasági termelés 40%-át produkálják, ennek ellenére nem rendelkeznek sem a föld felett, sem szerepet nem játszanak abban, hogy hogyan gazdálkodjanak az ebola ezen kívül óriási károkat okozott mind az egészségben, mind a helyi gazdaságban. Az Európai Unió egy 14,2 millió eurós támogatást felfüggesztett. Az ország jövedelmeinek nagy része a kamatok és a, hitel, a, kölcs, a hiteltartozás törlesztésére megy, a kormánynak meg kell szüntetnie az elnyomást, és tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Az Európai Uniónak is hozzá kell járni ahhoz, hogy Gambia népe, elsősorban a nők ki tudjanak lépni a mély szegénységből. Elnök, köszönöm szépen, egy percben. Zedehovszki úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gambia nem az egyetlen nyugat-afrikai ország, ahol az instabilitás és a biztonság hiánya hatalmas gond. A helyzet azonban itt folyamatosan romlik, alapvető emberi jogok nem érvényesülnek, a vallás gyakorlás szabadsága, a sajtó szabadság különösen nem. Nagyon sok az önkényes letartóztatás, az embertelen bánásmód a börtönökben, a kínzás. Nem beszélhetünk szólásszabadságról és gyülekezés szabadságról. Ezért támogatom az EU fellépését, amely a pénzügyi támogatást ezek megszüntetéséhez köti, és felszólítom a gambiai kormányt innen is, hogy vessen véget ennek a helyzetnek. Az EU-nak más szervezetekkel közösen monitoroznia kell az emberi jogi helyzetet, és persze a párbeszédet meg kell próbálni mégis fenntartani. Az emberi jogokat itt most már régóta folyamatosan lábbal tiparják, be kell fagyasztani a pénzügyi támogatást. Altmans asszony kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos ellentmondást látunk Gambiában, ezek közül több is el is hangzott. A turisták elmaradtak az országból, pedig eleve az egyik legszegényebb országáról beszélünk a világnak, ahol a fiataloknak nincsen munkalehetősége. Bőven lehetne sorolni a visszaélések típusait sorát. A tüntetőket véresen a tüntetéseket véresen leverték, az emberi jogi a diákokat bebörtönzik, a homoszexuálisok ellen kampány folyik, bebörtönzik őket, kínozzák őket a félelem, a terror légköre uralkodik, a civil társadalmat, az NGO-kat az Afrikai Unióval közösen meg kell támogatni, annak érdekében, hogy Gambiában békésé tegyék az átalakulási folyamatot. Valaha Gambia a turisták egyik fő célpontja volt, most már a helyi lakosság is menekül onnan. Köszönöm szépen, Venta úr kap szót. Gambia a világ 15 legszegényebb országa közé tartozik. A nemzetközi segélyektől régóta, az EU segélyétől is régóta függ. Ugyanakkor, mivel az emberi jogok nem érvényesülnek, az EU csökkentette a támogatást, ennek viszont éhínség lett az eredménye. A decemberi választások óta Jama elnök x alkalommal új kampányba kezdett, fenyegeti az ellenfeleit, letartóztatják az újságírókat és kínozzák őket, az emberi jogvédőket hasonlóképpen, és gyakorlatilag minden politikai ellenfélnek ez a sorsa. A szadakundai béke demonstrációt vérbe folytották. Gambiának azonnal szüksége lenne arra, hogy független választási bizottság álljon föl, és hozzáférése legyen a sajtónak a tényekhez. Számos gambiait ismerek a választó körzetemben, akik elmesélték nekem, hogy mi a helyzet. Nem tudjuk, hogy Gambiában, még Szíriát is ide számítva, az egyfőre jutó menekültek száma a legmagasabb a világban, és egy ennyire szegény országnak ennyi menekültel megküzdenie gyakorlatilag lehetetlenség. Az Európai Uniónak ezért többet kell tenni, és belátom, hogy be ke- le kellett állítani a támogatásokat, ugyanakkor új megközelítésre, kezdés lenne szükség, az áprilisi békés demonstrációt leverték. Ha a kormány, a rendőrség nem hagyja be ezt a gyakorlatot, akkor az EU-nak sajnos meg kell szakítania minden kapcsolatát ezzel a brutális rezsimmel. Köszönöm szépen, egy percben beszél a Cserszony. Elnök asszony, Jóban asszony, szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak ezért az állás, sürgőségi állásfoglalásért, főleg, hogy ilyen széles, átfogó módon tudtuk megszavazni. 20 éve támadja ez a diktator a homoszexuálisokat például miközben az AIDS ellen nem lép fel megfelelő módszerekkel. Mit tudunk mit tenni az Európai Uniónak, hogy olyan népességet kell támogatni, amely legrosszabb sorsot éli Afrikában a 15 legszegényebb ország közé tartozik Gambia, az egyik legnagyobb forrása a kivándorlásnak, az emigrációnak. az egyik, miközben a szexturizmus egyik célállomása lett Gambia. Eh, az elnökválasztás ez évben lehetőséget fog adni arra, hogy eh, több ezer gambiai az utcára vonuljon. Nekünk az Európai Uniónak mindent eh, eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy segítsük az emberi jogokat, a demokráciát, és fontos, hogy a parlament is megfigyelő delegációt küldjön. Elnök, köszönöm, Gil asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Engem is roppant aggaszt a gambiai helyzet. A múlt hónapban például békés tüntetőket brutálisan tartóztattak állítólag meg is kínozták őket, és egy ellenzéki aktivista, Solo Sunday zőrizetben meg is halt. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az emberjogi aktivistákat ö, hogyan zaklatják, illetve az LGBT kisebbség tagjait, újságírókat egyaránt. Éppen ezért, amikor 8 milliós segélyt blokkolt az Európai Unió az emberjogi probléma miatt, akkor ezt helyesen tette. Egész egyszerűen az nem lehet segélyezni egy olyan országot, ahol meleg ellenes jogszabályokat fog, fogadnak el. A vége az lett, hogy az unió képviselőit kiutasították, az EU nagykövetség megbízott vezetőjét, így tehát a kapcsolatokat megszakították az Európai Unióval. Így hogyan tudunk változtatni a helyzetem? Szorosan együtt kell működnünk az Afrikai Unióval ez ügyben. Aggaszt az is, hogy a decemberi választásokra ez milyen hatással lehet. Tényleg szabad, tisztességes választásokat lehet így tartani. Fel kell szólítani a gambiai kormányt arra, hogy az afrikai szabályok szerint cselekedjen. Köszönöm, spontán hozzászólások következnek. Polcsak úr kap egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megkaphattam a szót. Egyetértek, amit az előttem szóló mondott. Az Afrikai eh, Unió valóban segíteni kell az országot az átalakulásban, például az ellenzékiek támogatásával. Megállítottuk a segélyezést, 2015-16-ban 10 milliós nagyságrendben támogattuk Gambiát, Európai Unió a legnagyobb segélyezőjének az országnak. Hogyan támogathatunk egy olyan ország kormányát ilyen mennyiségű pénzzel? A teljes 900 millió dolláros GDP-re vetítve 33 millió dollárnyi eh, segély rengeteg. Szerintem nem szabad egy ilyen kormányzatot eh, támogatni, aki így bánik a polgáraival, inkább az Afrikai Unió egészét, illetve az ellenzéket kellene segítenünk. Eh, Kienge asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szoloszan Deng halálát követően nem tolerálhatjuk azt az arroganciát, amelyel a gambiai biztonsági erők rendszeresen elnyomják az összes olyan törekvést, amely hangot adna a társadalmi elégedetlenségnek. Ki kell mondanunk, elég, elég a gyűlöletbeszédből, elég abból, hogy az emberek nyom nélkül eltűnnek, elég eh, a katonai pucsok sorozatából, olyan ország ez, amelynek eh, a néhány hónapon belül eh, választania kell. Eh, ugyanakkor az LMBTI közösséget folyamatosan támadják. A mai választ, mai szavazással a kotonai megállapodások szellemében meg kell mutatnunk, hogy hajlandóak vagyunk tárgyalni a gambiai kormánya ugyanakkor akár a támogatásokat is megvonjuk, amíg nem vonják felelősségre azokat, akik megsértették az emberi jogokat. Elnök, köszönöm, Morális úr. Maria úr, köszönöm, szisztematikusan, rendszeresen zaklatják Gambiában az emberi aktivistákat napi szinten. Áprilisban békés tüntetések folytak a fővárosban, Banjulban, a decemberi választásokra előkészülve. Szóló Sandang ellenzékét letartóztatták, aki aztán a fogvatartása során életét vesztette, meghalt tisztázatlan körülmények között. Újabb tüntetéseket robbantott ez ki. Ez nem újdonság Gambiában. A világ 15 legszegényebb országának egyikéről beszélünk, ahol a lakosság egynegyede szenved ö, ö, alul tápláltságtól. 94 óta amióta Jameh elnök hatalomra került, azóta folynak ezek az elítélendő dolgok. Remélem valamit tudunk tenni annak érdekében, hogy ennek véget vessünk. Grazie, grazie Presidente. Gambia, parliamo di uno dei paesi più... Amikor Gambiára beszélünk, akkor az egyik legszegényebb afrikai országról beszélünk. A népesség egy harmada a szegénységi küszöb alatt él, napi 1 dollár 25 cent alatt az önkifejezés, a vélemény szabadságát teljes mértékben elnyomja a Yahya kormány, amely már 20 éve van hatalmon. Azt állítják, hogy az étszet hagyományos gyógyfüvekkel lehet gyógyítani, száz, ezrek haltak meg emiatt. Ezen kívül halálos büntetést alkalmaznak meglehetősen gyakran, a homoszexualitást ugyancsak támadják, büntetik, elítélik. Be kell szüntetni az összes olyan pénzügyi támogatást, amely csak a kormányig, annak kísérőig és családai jutnak, -e, nem a néphez. Elnök, köszönöm. Janano úr. Igen. Köszönöm, elnök asszony. Valóban az Európai Unió nem nézheti ölbetett kézzel, hogy lábbal tiborják az emberi jogokat egy országban, főként akkor, amikor Gambiában megkínozzák, eh, eh, letartozták, megkínozzák az embereket. Egy eh, államvallást kényszerítenek, és nem csak amiben egyébként az emberekre, az iszlám állam esetében is láttuk, nem tarthatjuk, nézhetjük ezt tétlenül. Két millió ember él megfosztva minden jogtól, és a, éppen ezért a Gambiának nyújtott segélyeket befagyasztottuk, szerintem helyesen. Ugyanakkor humanitárius segélynyújtásra van szükség, a népet támogassuk, ne a diktátorokat. Köszönöm. Jurova biztos asszonynak adom meg a szót válaszadásra. Elnök asszony, képviselők, a helyzet emberjogi szempontból eh, komoly aggályokra ad okot, különösen a vélemény szabadsága, az LMBTI személyek sorsa a magánzárkás fogvatartás, a törvénytelen fogvatartás területén. Gambiai tárgyaló feleinket igyekeztünk rávenni arra, hogy javítsanak a helyzeten. Ezek a témák rendszeresen fölmerülnek a 8-as cikk eh, hatája alatt folytatott politikai párbeszéd Legutóbban Legutóbb Banjúban április 26-án tárgyalták az emberi jogi aggályokat, április 11-én is felvetettük, amikor a, külügy, a gambiai külügyminiszter tárgyalásokat folytatott Brüsszelben az Európai Unió magas beosztású vezetőivel. Sajnos két demokratikus tiltakozás április 14 április 16-án brutálisan elnyomásra került. Letartóztatták a vezetőket, egy ember életét vesztette a börtönben, 37 ember, többek között a legerősebb ellenzéki párt, az Egyesült Demokratikus Párt vezetői bűncselekmények vágyával állnak bíróság előtt. Ez különösen aggasztó, hiszen a választások, az elnök és a elnökségi, elnökválasztások és a parlamenti választások előestéjéről van szó gyakorlatilag. Az EU nyilvános, nyilvánvalóvá tette, hogy nyomozásokat követel, az ügy kivizsgálását követeli, átláthatóságot követel, és hasonló nyilatkozatot adott ki az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az e- Egyesült Nemzetek Szervezete, a Nyugat-Afrikai Országok Szövetkezete, Szövetsége, az ENSZ, az Afrikai Unió közös magas szintű missziót küldött Gambiába. annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen kivizsgálni ezeket az ügyeket, különösen az, az ellenzéki pártok vezetőinek halálával kapcsolatban. Banjóban április 26-án az EU fölvetette eh, a tiltakozások elnyomásával kapcsolatos aggájait és egyéb emberi jogsértésekkel kapcsolatos aggájait, eh, akkor eh, megígérték, hogy a nyomozást lefolytatják, és azt az Európai Unió tudomására hozzák az eredményeit a nyomozásnak. Az Európai Unió neképpen arra bátorítja hangsúlyosan a Gambia kormányát, hogy az emberi jogokat tartsák tiszteletben. Ez jelentheti a legmegfelelőbb módszert arra, hogy be tudjuk hogy tudjuk befolyásolni az emberi jogok kérdését Gambiában, ezért Gambia továbbra is támogatja a gambiai népet e, abban az erőfeszítésében, hogy megerősítse a demokráciát, az emberi jogok védelmét, a jogállamiságot és a fenntartható és integráló fejlődés megvalósítását a kotonai megállapodás alapján. Thank you, Köszönöm, biztos asszony. Hat